Megnyitom az ülést. Üdvözlök mindenkit. Ahogyan tudják, a napirend első pontján szerepel megemlékezés a Lisszaboni szerződés és az alapvető jogok kártája, jogilag kötelező dokumentum fennállásának tizedik évfordulója. Arra emlékeztetném a képviselőket, hogy nem lehet spontán felszólalásokat eszközölni. A tanács elnökéhez fordulok a bizottság elnökasszonyához, tisztelt kollégák! Köszönöm, hogy itt vannak velünk, hogy együtt megemlékezzünk arról, hogy tíz éve lépett hatályba a Lisszaboni szerződés és az alapvető jogok kártája, mert mely jogilag kötelező. December 1-én egy szép megemlékezés keretében az Európai Történelem Házában von der Leyen, eh, Charles Michel és Christine Lagarde jelenlétében szimbolikusan is megúhajtottunk emlékezni erről az évfordulóról, és eh, be akartuk jelenteni az új eh, ciklus kezetét. Minden egyes alkalommal, amikor ellátogatunk Strasbourgba, és átmegyünk Németországon, átkelünk egy határon, és ezt nem is vesszük észre. 1870 óta több nemzedék számára ez egy véres határvonalat jelentett. Számunkra már megszokott, hogy ezt nyugodtan léphetjük át. Ez egy vívmány. Egy nagy vívmány volt ez, és ezt nem lehet természetesnek tekinteni most, amikor 75 évfordulóját ról emlékeztünk meg az Ardenni csatának. Több ezer fiatal európai esett ott el. Nagyon fontos ezért emlékezni arra, hogy az európai projekt az egyetlen, amely lehetővé tette, hogy létrehozzuk a béke a szabadság, a demokrácia térségét. Ezek azok az értékek, amelyeket minden áldott nap védelmeznünk kell, az Európai Unióért munkálkodva, hogy az hatékonyabb és erősebb legyen. Amikor tíz évvel ezelőtt a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, ez egy nagy előrelépést jelentett az európai intézmények, a polgárok, országaink számára, különösen a parlament számára az európai demokrácia szempontjából, mert ez megerősítette uniónk demokratikus jellegét, hatékonyságát, átláthatóságát, és fontos szerepet biztosított a polgárok számára is. A polgárok szá- hangja megerősödött a Lisszaboni szerződéssel tíz éve a parlament a tanácsal együtt fogadja el az unió éves költségvetését, és még jelentősebb szerepet játszik az európai szakpolitikák végrehajtásában. De ne felejtkezzünk meg arról, hogy a számadatok, a költségvetési tételek és a több éves pénzügyi keret mögött mindig emberek, személyek állnak. Nekik kell válaszokat adnunk a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, a méltóság, a demokrácia, a szolidaritás, a jogállamiság tisztelete olyan pilléreké váltak, amelyeken az Európai Unió alapszik. Tíz éve jogilag kötelezőek ezek az értékek valamennyi tagállam és valamennyi intézmény számára. Sajnálatos módon a megkülönböztetés továbbra is létezik országainkban is. A hírek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy a nők elleni erőszak, az idegen gyűlölet, a tolerancia hiány különböző formái még mindig nagyon sok európai polgárt aláznak meg. És ezen évforduló alkalmával az Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napja alkalmából szeretnék új kötelezettséget tenni egy szolidárisabb és szabadabb Európa érdekében. Továbbra is a jövőnkre kell gondolnunk együtt, Együtt kell haladnunk. A legutóbbi választásokon a nagy részvétel a polgárok részéről egy világos üzenetet küldött felénk, még inkább hozzá kívánnak a polgárok járulni az európai projekthez. Meg vagyok győződve arról, hogy az európai jövőjéről szóló konferencia, amelyet a következő hónapokban óhajtunk megrendezni, lehetőséget biztosít majd számunkra, amelyet nem szabad elvesztegetnünk. Alkalom lesz ez arra, hogy meghallgassuk a polgárainkat, megérthessük követeléseiket, elvárásaikat, reményeiket, és így módon lehetővé tegyük, hogy demokráciánk jobban működjék. Kötelességünk az, hogy ezen kérelmeket átültessük a gyakorlatba, és a feladatot teljesítsük, hogy egy olyan unió jöjjön létre, amely még hatékonyabban tudja kezelni a globális kihívásokat, melyek előttünk állnak. Természetesen mindezen javaslatok parlamenti jogalkotási aktusra kell, hogy váljanak, és úgy vélem, hogy nemzedékünk meg tud majd felelni ezen kihívásoknak. Köszönöm. köszönöm. Megadom a szót Manfred Weber elnöknek, tessék, elnök úr. Hölgyeim és uraim! A Lisszaboni eh, szerződés akkor született meg, miután eh, az alkotmányozás, az európai alkotmányozás eh, elbukott, és itt gyakorlatilag előrelépést tettünk egy válságos időben az Európai Unióban. A Lisszaboni szerződés egy uniót hozott létre a közösség helyében, és egy politikai arculatot kölcsönzött Európának a külpolitika terén is. Az Európai Unió ugyanannál az asztalnál ülhet unióként, mint a többi vezető. Az együttdöntés vált a központjává az európai jogalkotásnak, az Európai Parlament is megerősödött. Ehhez újabb felelősségek járultak, a bűnüldözés, az adatcsere, a menekült politika, ezek mind európai kérdéseké váltak, és ezek biztonságosabbá tették Európát. Ugyanakkor az alapjogi karta révén kötelezővé váltak az ottani előírások, és meghatározták az európai életmódot. A szociális piacgazdaság, a környezetvédelem, a jogállamiság és a demokrácia került előtérbe Európa, soha nem egyenes vonalon haladt. Voltak előrelépések, voltak hátralépések. A Lisszaboni szerződés az előbbiek közé tartozik, és megteremtette a korszerű együttműködés módját. Edmund Berg azt mondta, hogy egy állam a változás eszközei nélkül azt jelenti, hogy nem folyhat párbeszéd. Tehát tíz évvel a Lisszaboni szerződést követően Tegyük meg a következő lépéseket. A következő konferencia Európa jövőjéről kiváló alkalmat kínál erre. Giscard nyitotta meg az Európai Konvenciót, és azt mondta, hogy álmodjuk meg Európát. Szerintem folytassuk ezt az álmot, ahogy Európa fejlődik, alapvető kérdésekre kell választ adnunk, mik azok a fő területek, ahol az Európai Uniónak fel kell lépnie a jövőben gyakorolnunk kell a hatásköreinket, és az Európai Uniónak csak olyan kérdésekre kell összpontosítania, ahol valóban pozitív hatással lehetünk az állampolgárok mindennapi életére. Az Európai Uniónak megfelelő eszközekre van szüksége mindehez, ugyanakkor a jövőre nézve meg kell elősíteni európai szinten a parlamenti demokráciát. Az állampolgárok csak akkor bíznak Európában, hogyha számon kérhetik a döntéshozókat. Harmadsorban, hogyan erősíthetjük európai, az Európai Unió szerepét a globális porondon Kína és az Egyesült Államok mellett. Néppártként szerintem a meghallgatás a kiinduló pont az Európai Unió történelmét, az európai állampolgárokkal közösen kell a jövőben is alakítani, és az Európai Parlament ebben központi szerepet játszik, mint a választott intézménye az Uniónak. Itt nem arról van szó, hogy meg kell találni a közös nevezőt, hanem konkrét lépéseket kell tennünk, ez ne csak egy technikai új gyakorlat legyen, hanem létre kell hozni a nemzeti identitás mellett az európai identitást. A tíz éves évforduló legyen a következő kiinduló pontja az európai álom valóra váltásának. Köszönöm szépen. García Pérez. Köszönöm, García Pérez elnök asszonyoni a szó. Köszönöm, elnök úr. Nos, a Lisszaboni egyezmény életbe, hatályba lépésének ünnepe, nagyszerű lehetőség arra, hogy visszatekintsünk eh, a soros porno, portugál elnökség, szocialista kormány eh, vezette Portugália eh, említendő itt. Ugyanakkor azt látjuk, hogy 2005 óta bizonytalanságok is jelentik az Európai Uniót de az erőfeszítések, erőfeszítések nem voltak fölöslegesek. Fontos, hogy az Európai Unió kihívásaival újra szembeforduljunk. Egy kicsit túl sokat koncentráltunk a piacokra, az egységes belső piacra, és nem gondoltuk azt eleinte, hogy sokkal nagyobb ambíciónk is lehet, olyan Európát alakíthatunk ki, amely képes a polgárok problémáit megoldani a szolidaritás alapján, képes kiállni az ember alapjogok mellett, az európai polgárság mellett, a szociális jogok mellett a francia és a holland eh, népszavazások azonban megmutatták, hogy a polgárok legalább egy része nem eh, érezte úgy, hogy részese lennének a folyamatnak. Ehm, eh, szerencsére a Lisszaboni alapszerződés jelentős aspektusokat lefedett. Egyrészt az Európai Uniónak jelenleg van jogi személyisége, és ennek megfelelően a nemzetközi egyezményeket aláíróként jegyezheti és a polgárok képviselete és megerősödött politikai jelenléte, részvétele szélesebb körülvé vált, ezzel az európai polgárság jogai erős biztosítottak lettek, de ez nem teljes siker még, hiszen a polgárok ennél többet várnak tőlünk. Ezért az Európa jövőjére szóló konferenciát, mint lehetőséget nem hagyhatjuk ki, folytatnunk kell az integráció folyamatát, dinamikussá e, e, és demokratikusabbá kell tennünk Európát, nem szabad elkövetnünk a múlt hibáit újra, és fontos, hogy e, rögtön az elejétől a polgárokkal és a civil társadalommal szoros együttműködésében, együttműködésben haladjunk előre, nem pedig úgy, hogy őket kihagyjuk az egyeztetésekből. Tehát sokkal többet is tudunk tenni az alapszerződés szellemében Például megerősíthetjük a választások során alkalmazott adott esetben a nemzeti határokon átnyúló listák alkalmazását, az adóügyeket, a külpolitikát, kialakíthatunk egy igazságosabb adórendszert, folytathatjuk Macedónia, Észak-Macedónia és egyéb államok belépésének folyamatát az Európai Unióban Fontos az is, hogy 2050 előtt elérjük a szénsemlegességet az Európai Unióban és csökkenteni kell azokat a kérdéseknek a körét, ahol csak egyhangulag tudunk dönteni az összes tagállam igen szavazatával. Új politikai ciklus kell kezdünk, és ez az a bátor amikor, pillanat, amikor bátornak kell lennünk. Nem ugyanazok vagyunk már, mint tíz évvel ezelőtt vagyunk. Beszélhetünk a nemek közötti erőszakról, beszélhetünk az Európa kapuján kopogtató reményekkel, tehát menekültekről beszélhetünk, a globális kihívásról rengeteg olyan ügy van, amelyel foglalkoznunk kell. Vegyük ezt a lehetőséget komolyan, működjünk együtt a polgárokkal, működjünk együtt a civil társadalommal, hogy Európánk erősebb és jobb legyen. Honorevole Pascal Durand. Pascal Durand képviselő úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, elnök úr, nagyon fontos pillanatot élünk az EU számára, elmondta elnök úr a legelső beszédében, hogy nagyon fontos feladatok várnak ránk. Franciaországban a gyermekek iskolába, középiskolába, egyetemekre mennek. Ez azt jelenti, hogy egy új élet kezdődik számukra. Olyan helyzetbe lépnek át, amely bonyolultabb, és tíz év alatt a világ rengeteget változott, azt önök is, mi is tudjuk. A kihívások, amelyek most várnak ránk, nem ugyanazok, mint amelyek tíz évvel ezelőtt felmerültek a klímakérdés, szociális kérdések, migráció, népesség elmozdulása. Mindez olyan kérdéskör, amely a demokráciáinkat fenyegeti. Még az EU-n belül is vannak jogállamisági problémák. A szabályokat változtatnunk kell egy olyan világban, amely változik, saját szabályunk megváltoztatására is szükség van demokratikus logika mentén a jogállamiság tiszteletben tartásával kell ezt megtennünk. A tanácshoz fordulok, azt kérvén, hogy a kormányközi módszert fejleszteni kell, a polgárokra kell inkább támaszkodni, az ő képviselőtükre az Európai Parlamentre. A Lisszaboni szerződés előrelépést jelentett, és nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot tovább vigyük. A tanácsnak átláthatóbbnak kell lenniük, lennie, és így a bizottságra és a parlamentre társjogalkotóként kell támaszkodnia. Elnök azt mondja, nem mondta beszédében, hogy nagyon fontos új dolgok merülnek itt fel, amik akkor azt mondjuk, hogy a polgárok, a civil társadalom nyilvános vita ö, részei, és nagyon fontos az ő elvárásaikat figyelembe vennünk. Nem lehetséges a polgárok nélkül és a civil társadalom nélkül vagy ellenük építeni az Európai Uniót. És erre szolgál a konferencia Európa jövőjéről. Nem csak meghallgatnunk kell a polgárokat, hanem be kell vonni őket az európai projektbe, a 21. században egy európai polgárság születik, amely nem csupán a 27 tagállam polgárainak összessége, hanem van itt egy ezen felül emelkedő tényező, az Európai Unió érdeke, közös érdeke. Elnök asszony, a parlament segíteni fog önnek abban, hogy a polgárok és a civil társadalom a nyilvános vita részét képezzék és ne vesztegessük el ezt az esélyt, ami talán Európa számára utolsó esélyt jelent, azt illetően, hogy Európát közelebb vigyük a polgárokhoz, és ugye 75 éve ö, megtapasztaltuk a történelmi, es, történelmi eseményeket. Churchill néhány száz méterre innen a Kleber téren tartott egy híres beszédet, amely továbbra is aktuális. A veszélyek, amelyek fenyegetnek minket nagyok, mondta ő, de az erőnk is nagy, és semmi ok nincs arra, hogy ne legyünk sikeresek, ne tudjuk megvalósítani célunkat, ezt az egységes Európát. 70 éve mondta Kicsacsira ezeket a szavakat, és ez érvényesebb, mint valaha. Elnök, köszönöm. Lambert elnök úr kap szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, tíz éve született meg a lépett hatályba a Lisszaboni szerződés. Ez mindenképpen egy előrelépés a transznacionális demokrácia létrejöttében. Lisszaboni szerződés nélkül a parlamentnek nem lett volna joga arra, hogy a nemzetközi szerződéseket ratifikálja, nem tudnánk együtt dönteni számos európai szakpolitikában, és nem tudnánk a bizottság tagjait sem megválasztani. A Lisszaboni szerződéssel, aminek jogi kötelező érvénye van, és az alapvető jogok kártájával tudjuk megőrizni a szabadságot, az egyenlőséget, a szolidaritást, az emberi méltóságot mindenki számára az Európai Unióban. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy számos polgártársunk, különösen Franciaországban, Hollandiában, Írországban, úgy élték meg a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, mint a jogaik megtagadását. Itt vannak nagyon erőteljesen neoliberális rendelkezések, például az LKB nem finanszírozhatja a közberuházásokat, vagy a tőke áramlás szabadságának oltára emelés. Ez egyfajta dogma, mely veszélyes, és ez egyenlőtlenséget teremt a gazdasági szabadság között, amelyet a jogi jog garantál, és a szociális jogok között, amelyek gyakran csak szendéknyilatkozatok formájában valósulnak meg. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy azon szerződéseket visszautasítsa, amelyek a közérdekel ellentétesek. Tegyük ezt meg a Mercosur szerződés esetében is, mert ez a klímaváltozás csak erősíti. Aztán együtt döntési jogunk van a kappal kapcsolatosan, és legyünk merészek, éljünk ezzel a joggal, kérjünk, kérjünk egy új javaslatot a bizottságtól, amely a Green Deal-el összhangban áll a Lisszabeni szerződés. A bizottság számára ajtót nyit, hogy megkerülje az egyhangúságot az adói területén. Használja ön a 116-os cikket, hogy legalább javasolja a vállalati adóharmonizálását. Legyünk tehát merészek, kedves kollégák, a polgárok unióba vetett bizalmának megerősítése lesz a jutalmunk. Elnök, köszönöm, Zánni elnök úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ma itt megemlékezünk arról, hogy tíz éve áll fenn ez a megállapodás, amely az uniót a növekedés, a jólét pályájára állította. Sajnos a valóság az, hogy ez a szerződés kudarcot vallott. Jelenleg az EU intézmények gyengébbek, az európai polgárok gyengébbek, és ma az Európai Unió mélységes intézményi és politikai válságot él meg. És ez számomra egy kudarc jele, és egy olyan politikai jele, központosító politikai jele, amely nem tartotta tiszteletben a nemzetállamok előjogait, a polgárok előjogait és a különbségeket az európai polgárok, az európai nemzetek között. Itt ezt veszélynek értékelték, noha ennek értéknek kell lennie, és ezt védeni kellene. Én látok most hasonlóságokat az a kori megközelítést illetően, hogy most újra ugyanezeket a hibákat kövessük el, és a brexit kapcsolatosan Michel elnök ugyanezen ö, hibákat ö, követi el. Itt ö, ugyanezt a hibát ö, követik el a Brexit-tel, mint a múltban, hogyha akkoriban sikerült a népsza- az ír népszavazás eredményét valahogyan megfordítani. Most három év hibas sorozatot és hibás megközelítést tapasztalhatunk a tanács részéről, de nem sikerült megfordítaniuk a brit polgárok döntését, amelyet 2016-ban hoztak. Tanácsom az, hogy ne kövessük el ugyanezeket a hibákat januártól. Egy fontos megállapodást kell kötnünk az Egyesült Királysággal, és a megközelítés ne az legyen, hogy a brit polgárokat megbüntetjük választásukért, hanem illetve az sem, hogy a demokratikus döntést megpróbáljuk megfordítani, melyet a brit polgárok hoztak, hanem dolgozzunk egy olyan megállapodáson, amely védi vállalatainkat, polgárainkat, és, az, és amely lehetővé teszi azt is, hogy 2020 után gyümölcsöző együttműködési kapcsolatunk legyen az Egyesült Királysággal. Ha Európa, illetve az európai intézmények nem képesek meghallgatni erőteljesebben a polgárokat, nem tudják figyelembe venni a tagállamok döntéseit és előjogait, akkor nem tudom, hogy eh, tíz év múlva még megünnepelhetjük-e vajon a Lisszaboni szerződés 20 éves évfordulóját. Köszönöm. Elnök Dzsambácki képviselő következik. Уважаема госпожо председател, Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A Lisszaboni szerződés tíz évvel ezelőtt lépett hatályba, és eh, egy alkotmányos Európát kellett volna teremtenie. Ez volt az egyik oka annak, eh, hogy eh, létrejöhetett az európai konzervatívok frakciója az Európai Unióban. Mi olyan értékeket vallunk, amelyek az átláthatóságot segítik. Ez volt a célja a Lisszaboni szerződésnek, de valójában a gyakorlatban a demokrácia kudarcát eredményezte, túlzott centralizációt és lassú, nehézkes döntéshozatalt. Ennek következtében az emberek bizalma egyre inkább megrendült az intézményekben. A Lisszaboni szerződés is az egyik oka a Brexitnek. A teremben még mindig vannak olyanok, akik a tagállamokat és tá- kormányokat támadnak, amelyeket egyébként legálisan, legitim módon választottak meg, és a szuverén düntetés, döntéseik miatt, például a menekültügy területén kívánják őket büntetni. A Lisszaboni szerződés több hatáskörrel ruházta fel az Európai Parlamentet, de nyilvánvaló okokkal, amit én szeretnék nem elhinni. Én nem hiszek egyfajta szuperállam elképzelésében, vagy egy olyan fajta projektben, ami a saját országom szerepét csönketené. A Lisszaboni szerződés hiba volt, kompromisszumként szánták, de szerintem egyfajta rossz föderalizációt eredményezett. Európa olyan tagállamok, közösségek kell, hogy legyen, amelyek egymást kölcsönösen tiszteletben tartják, és mindenkinek kellemes ünnepeket. Obri képviselő kapszót. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Most megünnepeljük a Lisszaboni szerződés fennállásának évfordulóját. Ugyanakkor láthattuk a francia, holland és az ír népszavazás eredményét, amelyet nem vettek figyelembe. Antidemokratikus jellegét mutatja ez a jellegi európai intézményeknek. Mélységes változásra van itt szükség, hogy két kihívásnak meg tudjunk felelni, a klímaváltozás és az egyenlőtlenség kihívásának az alapvető jogok kártája nem elégséges a szociális egyenlőtlenség megoldásához, mert a kert piacra igazából egy lélektelen piacon kell, hogy működjön. Fel kell tenni a kérdéseket, nincsenek tabuk. A Green New Deal szociális és környezetvédelmi jellegű kell, hogy legyen, de mindenféleképpen a jelenlegi keretben ez megvalósíthatatlan az ökológiai átmenetet. A szabályok felaprózzák, hiszen a szociális védelem nem érvényesül Franciaországban is láthatjuk ezt és ezeket a tendenciákat a tanács, illetve a bizottság is támogatja, láthatjuk az eh, heti tüntetések eh, erejét. A dömping már általánossá vált a szabad kereskedelmi és szabad verseny dogmák eh, szellemében. Az adóelkerülés elleni küzdelem is nagyon nehéznek bizonyul, hiszen még Írország, Luxemburg megvétózzák az adóparadicsomok elleni jogszabályokat. Cselekednünk kell tehát, nem vesztegethetjük az időnket. Egy forradalmi jellegű változásra van szükség, új szabályokat kell kialakítani, és itt van az Európai Jövőjéről szóló konferencia, amely nagy alkalom erre. Mindenképpen meg kell kérdeznünk a polgárok véleményét, átláthatóságra van szükség a tanácsal szemben, a lobbikkal szemben nem lehetünk toleránsak. Egy zöld szabályra van szükség, hozzá kell férnünk a közjavakhoz, a közszolgáltatásoknak megfelelő szintűeknek kell lenni, és szolidárisnak kell maradnunk. Fontos az adóügyi harmonizáció, és így módon lehet fenntartható módon fejlődni. A stabilitás és növekedési paktum leváltására van tehát szükség így lehetne újra megbékíteni az európai népet eh, az európai együttműködés eszméjével. Ez teszi lehetővé, hogy a vészhelyzeteknek meg tudjunk felelni. Ezen az úton kell tehát elindulnunk, most a Lisszaboni szerződés évfordulóját ünnepelvén elnök. Köszönöm. Balak úr következik. Mr. President. Elnök úr, ha a Lisszaboni szerződést nem kötöttük volna meg, akkor lehet, hogy most nem került volna sor a Brexitre sem. Úgyhogy lehet, hogy hálásnak kellene lennünk, hogy megpróbáltak egy ilyen szuperállamot létrehozni, és figyelmen kívül hagyták a választókat, a demokráciákat, a tagállamokat. A, a, a brit munkáspártnak megvan ebben a szerepe, és természetesen Írország népszavazásra vitte az ügyet, nem felelt meg egyeseknek az eredménye, ezért fordítottak az eredményen. Margaret Thatcher mondta, hogy Európa nem szabad, hogy olyan intézményi eszköz legyen, amelyet valami absztrakt intellektuális elképzelés szerint folyton módosítgatnak, de közben pontosan ez történt, ez, ezzé vált Európa. Ugyanakkor természetesen a Lisszaboni egyezmény tartalmazta az 50-es cikket is, az Európai Unióban való kilépés lehetőségét, de ez is csapda volt, olyan csapda, amely ennek az volt a célja, hogy egy kilépő államnak a napi életét megkeserítsék. Mindenesetre a Nagy-Britannia e, igennel szavazott a kilépésre. Szerencsére e, Nigel Farage és a Brexit párt e, erőfeszítéseinek és a megreformált konzervatív párt erőfeszítéseinek Boris Johnson vezetésével önök csak ünnepeljék a Lisszaboni Egyezményt. Mi ünnepelni fogjuk szabad országként, újra szabad országként a saját szuverenitásunk helyreállítását. Presidente Most pedig von der Leyen Hának asszony következik, tessék. Thank you very much. Szeretnék először is gratulálni, kedves elnök úr, tisztelt képviselők. Ha megnézzük a század elejét, valami hiányzott az európai projektből. A vasfüggöny lebomlott, az európai közösség már egy valóság volt, de még valami hiányzott. Az elődöm, egyik elődöm, Jacques Delors szerint lélekre van szükség Európában. És ez az, amiről Európa végül is szól. Ha megkérdezzük a jogászokat, azt mondják, hogy a Lisszaboni szerződés egy egységes valóságot teremtett. De szerintem többről van szó. Az Európa, a Lisszaboni szerződésnek lelket, lelket adott Európának, de Európának két lelke van. Egyrészt a tiranizmussal eh, kell fellépnünk, egy olyan lélekre volt szükség, ami a vasfüggöny lebontását segítette elő, és a Lisszaboni szerződés az európai identitás alapját érintette a demokráciát, a jogállamiságot, a jogokat és szabadságot mindenki számára. A Lisszaboni szerződés központi szerepet szánt az európai polgároknak, megerősítette az Európai Parlament szerepét, a demokráciát és a nemzeti parlamenteket is előtérbe hozta. Az állampolgároknak pedig megadta a jogot, hogy jogalkotást indítványozzon a bizottságnál. Az európai projekt a gazdaságról szólt eredetileg, de Európa ennél több, mint az acél és a szén vagy az európai piac. Ez mindig is uniónak lett szánva, és a Lisszaboni szerződés teremtette meg ennek a lehetőségét. Kedves képviselők, ezen elmúlt tíz év során viharos szerek fújtak az uniónk fölött. De az uniónk olyan, mint egy nádszel, amely hajlik, de nem törik. Az új kihívások nem bénítanak meg minket, de segítenek, hogy előrelépjünk. Mert az Unió az erejét a szerződései és az európai nép elveiből és értékeiből meríti. Uniónk nem egy befejezett tény, folyamatos építés alatt áll. Választás ez, amelyet minden eldott nap meg kell újítanunk. Ebben rejlik szépsége és egyedülálló jellege. Meg vagyok győződve róla, hogy még nem használtuk ki a Lisszaboni szerződés valamennyi lehetőségét 2016 óta. Német védelmi miniszterként hozzájárultam ahhoz, hogy felfedezzem az állandó struktúrált együttműködést a védelmi szakpolitika területén. És ez már szerepelt egyébként a szerződésben, de a potenciáját még nem fedeztük fel. A szerződés még nagyon sok más lehetőséget tartogat számunkra, és mindez azt szolgálja, hogy Európa hatékonyabb, erősebb és szuverénebb legyen. Az most a feladatunk, hogy a Lisszaboni szerződésben rejlő valamennyi lehetőséget kibontakoztassuk, és ezzel kapcsolatos itt ez a mai alkalom. Az elmúlt tíz év után most tekintetünket az elkövetkező tíz év irányába fordítjuk, és ezek olyanok lesznek, amilyeneké mi alakítjuk majd ezeket az éveket, és amilyeneké az európai polgárok óhatják alakítani ezen éveket. A Lisszaboni szerződés idején még felmerült a kérdés, hogy Európának egyáltalán lehet-e himnusza vagy zászlaja. Az elmúlt tíz év során több millió európai polgár vonult az utcákra, a kék 12 csillaggal díszített európai zászlónkat lengetve, és több millió európai lelkesült fel az örömóda himnuszunk hangjait halván. Ez csodálatos uniós himnuszunk. Európa a polgárok Európája, is ezért az Európa jövőjéről szóló konferencia mindenféleképpen legelsősorban a polgárok konferenciája kell, hogy legyen. Meg kell hallgatnunk, hogy mi a polgárok mondani valója irányunkban, és válaszolnunk kell aggodalmaikra, reményeikre. Ez a legszebb főhajtás, amelyet tartozunk a Lisszaboni szerződésnek. Ez a szerződés adott lelket Európának, ez a szerződés teremtette meg a polgárok Európáját, és ez a szerződés tette a polgárokat az európai projekt középpontjába. Európa az ő választásuk, az ő jövőjük, és Európa a mi választásunk, amelyet minden áldott nap meg kell újítanunk cselekvéseinkben. Ilyen Európa! Grazie. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Most pedig Michel elnök úrnak adok szót. Mr. President. Elnök úr, hölgyeim, elnök asszony, európai parlamenti képviselők, nagy öröm számomra, hogy csatlakozhatok önökhöz, és ünnepelhetjük a Lisszaboni Alapszerződés tizedik évfordulóját. Ez az ünnepség hidat vert Európa múltja és Európa jövője között. És jobb helyen nem is Emlékezhetnénk erre a történeti eseményre, mint az Európai Parlamentben, amely a demokrácia fényes szimbóluma. Hölgyeim és uraim, az intézmények számítanak, az intézmények adnak legitimitást, és ők biztosítják a folyamatosságot, ahogy Jean Monnet teljes joggal mondta. Az intézmények számítanak, mert lehetővé teszik számunkra, hogy cselekedjünk, lehetővé teszi számunkra, hogy elgondoljuk, mit képviselünk. Pillancsunk csak vissza. A római egyezmény megerősítette azt a szolidaritást, amely az európai államok sorsát összekötötte. A Maastrichti egyezmény történelmi fontosságú volt, hiszen az európai kontinens országait egymásra szétválasztó szakadékokat betömte. A Lisszabon Egyezménye pedig jogi személyiséget kapott az Európai Unió, közös értékekre alapozta együttműködésünket A demokratikus intézményrendszerre alapozta az Európai Uniót, amely így képes összefogva a saját polgárainak életét javítani, jobbítani mindegyen hát elköteleztük magunkat a szabadság, a demokrácia alapvető értékei mellett és a jogállamiság mellett. A Lisszaboni Egyezmény az a fénynyaláb, amely ezekre a központi alapvető értékekre irányítja a figyelmünket. Meg kell erősítenünk a demokrácia nevében a parlamentnek azt a lehetőségét, hogy a Lisszaboni Egyezmény szellemében vigyük előre Európát, az egyezmény értelmében eh, egyeztetni tudunk eh, az Európai Unió tagállamainak külügyi elképzelései terén is, eh, és hogy egy, a egy Carl Bildt svéd miniszterelnök szavait idézem, szeretném, ha Európa játékos lenne a világ pályáján, és nem játékszer. Hölgyeim és uraim, nagyon türelmetlen vagyunk manapság, a klíma, a digitális agenda, a béke, a biztonság, a védelem, az, hogy egységes hangon szóljunk a nemzetközi szintére, mindezek előttünk álló kihívások nekem is az a meggyőződésem, hogy van okunk arra, hogy bizzakodóak legyünk, optimisták legyünk. Egy új intézményi ciklus kezdődik most, az Európai Parlament létrejött, és a jövő felé fordul, mobilizálódott, kész a vitára, kész arra, hogy vállalja a felelősségét. Ismerjük az Európai Bizottság programját, és ez a stratégiai agendával összhangban áll. Az európai jövőről szóló konferencia azt jelenti, hogy együtt kell majd dolgoznunk, előre haladnunk, munkálkodnunk, hogy új európai lendületet hozzunk létre tíz évvel a ö, szerződés létrejötte után, amely még nem merítette ki az összes lehetőségét. Fordunk tehát a következő tíz év felé, bizalommal, optimizmussal, reményel eltelve ne felejtkezzünk el arról, hogy ezen európai álmot ö, realizmussal, pragmatizmussal, de különösen nagy eltökéltséggel kell megvalósítanunk. Az összes európai polgár tudja, hogy mi az, az eredete, a meggyőződése, mindez ezen erős értékeken alapul, amely egyesít minket, összeköt minket. Ez az európai lélek, a közös európai lélek. Köszönöm Önöknek. Grazie, Presidente. Köszönöm, Elnök úr, köszönöm mindannyiuknak, akik felszólaltak. A vitát ezzel lezárom, és néhány perces szünetet rendelek el. Grazie, riprendiamo. L'ordine del giorno. Köszönöm, folytassuk a napirendünket. Az Európai Tanács és Bizottság nyilatkozatai az Európai Tanács 2019. december 12-13-ai ülésének következtetései címmel lehetséges a spontán hozzászólásokat kérni a kék kártyával, illetve az elektronikus rendszer használatával. Az erre irányuló utasításokat ismerik a képviselők. Meg is adom a szót Selmisernek, az Európai Tanács elnökének. Tessék önni a szó. Monsieur le, le Elnök úr, bizottság elnöke, képviselőhölgyek és urak, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy első ízben ezen intézményi tisztségemben szólatok az Európai Parlamenthez, és hangot adhatok reményemnek egy minőségi intézményi együttműködés érdekében az európai projekt szolgálatában. Néhány információt szeretnék megosztani önökkel a múlt heti Európai Tanácsülésével kapcsolatosan. Először is az ambícióról szólnék, azt illetően, hogy egy béke megállapodást kössünk, úgymond a természettel, hiszen a klímaváltozás itt van a szemünk előtt, és a European Green Deal bejelentése után néhány órával, ez ugye az Európai Bizottság részéről történt, hogy megnyerjük a klímaváltozás elleni küzdelmet. Az Európai Tanácsban nagy örömmel állapítottam meg, hogy megállapodást kötöttünk egyhangulag a klíma semlegesség tárgyában 2050-ig, és itt a megállapodás végrehajtásához egy országnak még több időre van szükség. Mindenféleképpen jó irányba haladunk, és ez lehetővé teszi azt, hogy más projekteket és sikerre vigyünk. Itt mindenféleképpen ambiciózus célokat kell kitűznünk, és ez azt is mutatja, hogy nagyon fontos az, hogy ez az átmenet, ez egysége, ez igazságos legyen, szociális szempontból is, és ehhez forrásokra van szükség az Európai Beruházási Bank részéről, hiszen itt hatalmas ambíciókra van szükség, ezeket a fellépéseket finanszírozni kell, és egy igazságos átmeneti alapot kell létrehozni, egy szolidaritási alapot, amely tükrözi azt, hogy a tagállamok nem ugyanarról a pontról indulnak, nem, a, nem ugyanaz a kiinduló pontjuk, és ez is nagyon fontos volt, hogy kialakítsunk egy olyan stratégiát, amely az egyes tagállamok döntését tiszteletben tartja az energia mixtúrájuk tekintetében. Ez néhány elem csupán az első fontos témakörrel kapcsolatosan, ami a klímaváltozás elleni küzdelem. Ezt a komoly kihívást esélyé kell változtatnunk nagyobb növekedés innováció érdekében, és Európát egy olyan kontinensé kell tenni, amely a zöld gazdaság vezetője. Ez tehát az Európai Tanács ambíciója, hogy politikailag is hozzájárulunk ezen cél eléréséhez. A következő költségvetés nagyon összetett lesz, és nehézkes a Brexit következtében. Nem világos, hogy, illetve világos, hogy egyes tagállamok többet kell, hogy befizessenek, mások nem kaphatnak többet. Tehát a tárgyalásokat úgy kell folytatni, hogy az Európai Parlament szerepét is tiszteletben tart, tartsuk. És ez a vita nem pusztán a GDP százalékokról szól, hanem a nemzeti hozzájárulásokról is, ami nemzeti szinten látható. Ugyanakkor ez egy fontos kérdés, ami a tartalmát, a prioritásait, a lényegét illeti. Mit akarunk a következő években elérni mit kívánunk fejleszteni az elkövetkezendő években. Tehát egy fontos kérdés, hogy hogyan találjuk meg a megfelelő egyensúlyt az európai szakpolitikák között, a mezőgazdaság, a kohézió között egyrészt, másrészt pedig az új kihívások és szakpolitikák között, a menekültügy, a klímaváltozás, innováció. Fontos, hogy az európai vezetők együttműködjenek egymással és az Európai Parlamenttel, a bizottsággal a következő hetekben, hónapokban. A feltételrendszer kialakításában egyes tagállamok számára ez a feltételrendszer a jogállamiságot jelenti, másoknál a menekültügyet, vagy a szociális dömpinget. További fontos téma, a költségvetés kapcsán a rugalmasság. Sok tagállam nagyobb fokú rugalmasságot szeretne látni, úgyhogy kompromisszumra kell jutni ezekben a fontos kérdésekben. Egy másik fontos téma a költségvetéssel kapcsolatosan a saját források kérdésköre. És itt erős jelzések vannak az Európai Parlament részéről ezen témát illetően. Fontos kérdés ez. Itt egyesek szerint ki kell bővíteni az LTS e rendszert, és le kell folytatni a digitális adóztatással kapcsolatos vitát mások szerint, megint mások szerint meg kell nézni a műanyag hulladékra kivetett adó lehetőségét is, és más lehetőségek is felvetődtek. A következő szakaszt illetően mandátumot kaptunk, azt illetően, hogy erőteljesen és aktívan folytassuk a bilaterális konzultációkat a tagállamokkal, annak érdekében, hogy kompromisszumot érjünk el. És azt várjuk, hogy létrejön egy olyan terep, ami már kedvező a tanács végleges döntése meghozatalára. Egy folyamatos és tapogatózó jellegű eszmecserében vagyunk az Európai Parlamenttel is. Tegnap este már találkoztam az Európai Parlament delegációjával. Fontos az, hogy a szerződéseken alapuló Európai Parlament intézmény szerepet figyelembe vegyük ezen döntéshozatali folyamatban az összes kívánalmat meg akarjuk valósítani az Európai Parlamenttel a jó együttműködés tekintetében. Röviden szeretnék kitérni a Brexit kérdés körére is. Röviden, mert a tanács ülés két napja alatt értesültünk a választási folyamat eredményeiről, és nyugodtan szemléltük ezt a tényt. A tanács kész arra, hogy dolgozzon az intézményekkel,